We start the Elkezdjük az ülést a napi rend elfogadásával. A következő módosításokat ajánljuk ebben. A nyolcas napi rendi pont ajánlás az Európai Bizottságnak a T-tripre vonatkozó tárgyalás ügyében. Ezt előre vesszük a négyes elé, még irányelv javaslat az Európai Parlament és a tanács részéről a matrózok, vagy a tengeri hajókon dolgozók vonatkozásában. Kettes napi rendi pont. To the in... A tolmácsolás működik? Jó van akkor. Nagyszerű. Németül is? Technikai gond van? A német kabinban a, a, elmegy a hang, a mikrofonja valószínűleg. Működik? Most működik. Köszönjük szépen. Kettes napi rendi pont tolmácsolásról magáról minden nyelven folyik, finn, horvát és máltai kivételével. Másodszorban arról akartam tájékoztatni önöket, hogy a titkárság bejelentette, hogy április második és 12 között épít építkezés folyik, majd egyes épületekben, és ez azt jelenti, hogy tíz napon át otthon ról dolgozhatnak, vagy pedig átmeneti irodából a titkárság munkatársai. Then we go to item... Hármas napi rendi pont. egyszemélyes vállalkozásokról van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt javaslom a szakbizottságnak, hogy utaljuk vissza az irányelvet, mert szerintem új. A, a parlament által bírált és a bizottság által visszavont szabályozással kell utaljunk vissza, mert hogy ugyanaz a probléma maradt fent, mint akkor volt, az üres, vagy hát postafiók vállalatok problémája továbbra is folyó gyakorlat, és a munkavállalók részerepvállalását kerülik meg vele. Különösen a kkv szempontjából fontos, hogy megkönnyítsük a vállalatalapítást, ám teljesen a jogalkotás teljesen megkerüli ezt. Nincs semmiféle korlátozása a hatálynak, a KKV-kat nem veszi figyelembe a bizottság javaslata, és a határon átnyúló hatályosan foglalkozik. A három fő kritikus pont egyrészt a üzemi hely és a, a telephely és a, a központ szétválasztása, a minimál, minimum tőke meghatározása, mindezek egy trójai falóvá teszik ezt a jogszabályjavaslatot, amelynek a belsejében nem a KKV-k védelme rejlik meg, és nem a fenntartható működése ezeknek. Sok esetben az adóelkerülés és illegális ö, működési módszerek érdekében működnek egyes vállalatok, különösen ezek a postafiók vállalatok, és ez az előszabályozás nagyon sok hálózati partnerünk szerint, akikkel eszmét cseréltem, beleértve a, a, a, a jegyzői kamarákat, a KKV-kat, a bankokat, de magukat, a, a munkavállalókat és a szakszereteket is ilyen értelemben veszélyes a fel, felosztása az állat központjának és e, e, üzemhelynek problémás. Ahol bejegyezték a vállalatot, függetlenül attól, hol működik, e, került meghatározásra, és ez ebből adódik az, hogy egyes védelmi normákat egyszerűen megkerülnek a tagállamokban, és ö, nem érvényesül a munkavállalók részvállalása. Ez a felosztás ugyanakkor az adó elkerülésre ösztönzi a vállalatokat, a postafiók vállalatok és az álvállalkozás mögött, így nem csak a munkavállalók jogai sérülnek, hanem a tagállami TB rendszerek és adóbevételek is ö, sérülnek ettől a gyakorlattól. Aztán nincs minimum saját tőke, sem ilyet, sem garanciát nem határoz meg a jogszabályjavaslat, így a pénzügyi alapja hiányzik ezeknek az egyszemélyes kft Ez sürgetően szükséges ahhoz, hogy valóban működni tudjanak. Az, ez a munkavállalók védelme és a hitelezők védelme szempontjából is fontos. Aztán a harmadik pont az online regisztráció, amely a bürokratikus akadályok lebontásával indokolt, ám mindenféle bűncselekmények előtt megnyitja a kaput. A postafiók, vállalkozások, a pénzmosás, a csalás jellegű csődök, és előtt nyitja meg a kaput ez a szabályozás. Végül bár a tagállami jogszabályok különbözőek, az SUP szabályozás szerint egységesek lennének ezek, ez pedig semmiképpen sem teremt jogbiztonságot, ezért az indoklásom, mind az indoklásom azt a célt szolgálja, hogy utasítsuk el ezt a jogszabálytervezetet. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Nézzük az árnyék jelentéstevő. Beke, urat, Beke úr képviseli az árnyék jelentéstevőt, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bevezetésképpen én is alapvetően úgy gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezést támogatni kell, egyértelműen ebben az irányban kell gondolkodnunk. Azt hiszem, hogy a vállalkozás alapítás annak képezi részét, amit Európában, mint pozitív gazdasági fejlődést szeretnénk, és azt is gondolom, hogy ez az egész minimális tőke, illetve hitelező védelem és egyebek, ezeket még tovább kell szabályozni. Nincs itt annyi baloldali ideológiai gondolkodásmód emögött, mint amit az egyik kollega az imént említett, de ennek ellenére mégiscsak támogatom ezt a javaslatot, hiszen itt értelmesen az lenne az értelmes, hogyha Júdira várnánk, mert azt hiszem, hogy ez az eljárás valóban komoly, és nagyon alaposan ennek az eljárásnak a keretében a jogszabályokat meg lehet vizsgálni, és valamennyi kérdést a, a minimál tőke és egyéb kérdések kapcsán tisztázni lehet, vagyis itt kivételesen megvárhatnánk a Jurit, hogy ilyen formában utána tovább tudjunk haladni és levonni a következtetéseket. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm. Thank you, Mr. Krasnodevsky. Krasnodevsky úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy én is osztom a fenntartásokat, amelyeket a jelentéstevőtől hallottunk. Bizonyos biztosítékok hiányoznak, például a minimáltőke, illetve a postafiók cégek, igen, ez valóban nagyon fontos problémát jelenthet, tehát ezzel a kérdéssel továbbra is foglalkoznunk kell. Van még valami, amire szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon gyakran beszéltünk erről itt ebben a szakbizottságban. Ez pedig az, hogy gazdasági szempontból nagy eltérések mutatkoznak Európában. Ez azt jelenti, hogy például a szociális juttatások nagyon nagy mértékben eltérnek a különböző országokban, és visszaélést tapasztalunk a szociális dömping terén is. Fontos tehát, hogy ezt a két kérdést valahogy egyensúlyba hozzuk. Egyrészt ugye jobb szabályozást szeretnénk, másrészt a másik oldalon fontosnak tartom, hogy figyelembe vegyük azt, hogy ez a javaslat esetleg megnyitja a lehetőséget, az előtt, tehát megnyitja a lehetőséget a, a kisebb társaságok előtt, amely rendkívül fontos. Köszönöm, mondja az elnök, Antanas Kóka kapja meg a szót az ALDA részéről. Uh, or is ALDA represented by someone else? Vagy valaki más uh, kér szót helyette az ALDA nevében? Nem? Rendben, akkor térjünk át a GUE-re. Rényen Róla Kári kapja meg a szót. Köszönöm, először is én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, kiváló tervezetet olvashatunk, én is osztom az aggájait, illetve a frusztrációját is teljesen megértem, hiszen a bizottság egy olyan javaslatot terjesztett be, amely megkönnyíti az adó elkerülést, illetve alássa a munkavállalók jogait. Nem szeretnék elismételni mindent, amit a jelentéstevő mondott, de egyetértek, vissza kell utasítanunk ezt a bizottság javaslatot, ezért én is támogatom a jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Reinke asszony képviseli a zöldeket. Äh, ja, ich muss die Schattenbericht... Igen, én is elnézést kell kérjek az árnyékjelentés nevében, ám osztjuk azokat a pontokat jó részt, amelyeket az előbb elmondottak. A zöld frakció elutasítja a bizottság ebeli javaslatát. Úgy gondoljuk, nem azt tartalmazza, amit ígér, nem a KKV-k nagyszerű jövőjét, hanem sokkal inkább veszélyeket foglal magában azon pontok miatt, amelyeket említettek. Könnyebbé válik az üres postafiók cégek alapítása, ezek kivonják magukat az ellenőrzés alól, könnyíti a kényszervállalkozást, vagy az állvállalkozást, a munkavállalók ö, hozzászólását lehetetlené teheti. Épp ez, ezen okoknál fogva súlyos javításokra szorul a KKV-k támogatásával szemben pozitívan állunk hozzá természetesen, ám úgy gondoljuk, hogy ez a maximum nagysága a vállalatoknak ez a meghatározás fontos, hogy valóban a KKV-ket, a kisvállalatokat támogassa. A munkavállaló kiküldetésének irányelve során a legutóbbi alkalommal azért harcoltuk, hazarcoltunk, hogy a munkavállalók megkapják a béreket, és ne, tud, ne legyenek olyan bűncselekmények áldozatai, amelyek alássák szociális sztenderdjeiket a fiókvállalatok révén nagyon fontos, hogy a parlament a bizottsággal egységesen forduljon szembe, semmisé téve ezt a javaslatot, ahogy ezt a jelentéstevő és többen máson is említették, az, ezen okoknál fogva mi is elutasítjuk ezt a jogszabályjavaslatot. Thank you, Mr. Köszönöm, Brock úr. Köszönöm szépen, néhány megjegyzésre szorítkoznék röviden. Ahogy a lengyel kollega mondotta, én is amellett vagyok, hogy a KKV-k számára nyissunk lehetőségeket, ám azok az előnyök, amelyek ebből a adódnak nem voltak olyan megfoghatóak, mint azok a negatív aspektusok, amelyekről tegnap beszéltünk. Az európai belső piac minden vállalat számára kedvező kell legyen, függetlenül attól, hogy milyen vállalati formában működik, tehát nem ennek a tagadása nem eléggé megindokult. Azok a veszélyek, amelyeket több kollega ábrázolt, hogy, hogy mondjuk postafiók cégek kicsúsznak a tagállami ellenőrzés alól, vagy veszélyeztetik a munkavállalók beleszólási jogát, szerintem nem olyan nagyon széles körű problémák. Helyén valónak tartom persze, hogy ha egy ilyen vállalat a külföldön működik, akkor a másik tagállamban nem ellenőrzött. Európa üzenete az kell legyen, hogy a munkavállalók jogai érvényesülnek. Ha ezt megkerüljük, akkor az nem becsületes eljárás, úgyhogy az egész zavaros ügyet vissza kell küldjük a bizottságnak, újra kell varják ezt a mellényt, és szerintem most nem jó úton jár, és ezért vissza kell küldjük nekik, új jogszabályjavaslatot kell beterjesszenek. Köszönöm, Mann úr. Megtaláltam a gombot. Az Beckernek igaza van. A vállalat alapításra feltétlenül szükség van, és ezt szeretnénk is elérni. Ám nem minden feltétel és ár mellett, meg az is cél, sokan mondják, hogy sok munkahelyet akarunk, ám ez nem igaz. Sok jó munka, minőségű munkahelyet akarunk, és nem gyenge minőségű munkahelyeket. Hogyha a vállalatalapítás jogát kivesszük ebből a körből, akkor, ez, akkor csak ilyen egy, egy személyes vállalkozások indulnak, és nem más. Ha nincs minimum tőke követelmény a vállalat alapításhoz, hogyha lazán lehet az interneten regisztrálni egy vállalatot, anélkül, hogy bármiféle kihatása volna, ennek semmi köze a felelősséghez, és, és Elmábrotnak igaza van, így a munkavállalók jogai abszolút megkerülhetőek volnának. Évek óta harcolunk azért, hogy egy jó szabályzás szülessen a munkaerő kiküldésének irányelve kapcsán, ám és kemény munkával, vérelverejtékkel jó eredményeket értünk el ebben az értelemben, ezt nem szabad most alásni. A szociális piacgazdaság fontos dolog, nem lehet a szociális elemét megkerülni, kiemelni. Egy konzultatív párbeszédet kell folytassunk az új júri bizottsággal, ezek nem csak úgymond szikkat jogászok, akiknek a fejében csak paragrafus forognak, hanem a jó érveket elfogadják szerintem. Úgyhogy az a gondolat, hogy visszautaljuk ezt az anyagot, szerintem helyen való. A végén bizonyal észszerű eredmény süzet ki ebből. A munkavállalókkal és a KKV-kkel is konzultálni kell, amelyek e munkahelyekért felelősséget viselnek majd. Nem lehet őket távol tartani a tárgyalóasztaltól, szerintem így kell eljárnunk. Thank you, Mr. Perinsky. Köszönöm szépen, Perinsky úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretem volna ehhez még hozzátenni, miszerint nagyon csalódott vagyok, hogy egy ilyenfajta javaslatot nyújt be hozzánk a bizottság. És a csalódottságom abból eredeztethető, hogy akkoriban, amikor a meghallgatásokat folytattuk le, az új bizottság jelöltjeivel. Volt lehetősége Dobrovszki urat pontosan erről a kérdésről is megkérdezni, és arra kértem, hogy vegye figyelembe ezeket a kockázatokat a vállalkozásoknál, a, hiszen itt számos negatív kihatás van. Abban az időben nem végezte el a házi feladatát, és eléggé meglepett, meglepte ez a kérdésem, de megerősített engem abban, hogy vissza fog térni erre a kérdésre, foglalkozni fog ezzel, és megpróbál erre reagálni. Nos, Brock úr a bizottságnál a házi feladat elvégzését hiányolja, de attól tartok, hogy amit Manur mondott, hogy itt ugye egy szociális gazdaságban gondolkoznak, hát ez teljes mértékben hiányzik Dobrovszki úr gondolataira utalnék. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a házi feladatot kell végezni, hanem sokkal komolyabb dolog ez. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Most egy rövid szünet következik, mivel utána a szavazást kezdjük el. Tájbuk asszony. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik széleskörű támogatást biztosítottak ez irányban, és folyamatosan tartom a kapcsolatot a júri kollégákkal a szociális dimenzió kapcsán. Ez nagyon fontos a tagállamok és a kkv szempontjából, és ez a munkavállalók perspektíváját az egyes szociális rendszerekkel kapcsolatban is erősíti, hiszen itt nem csak a bal, baloldalnak fontos ez, ez az elutasítás pontosan a KKV-k részéről is megmutatkozott, tehát itt nem arról van szó, hogy ez a bizottsági javaslat csak a KKV-kat érintené, hiszen a nagyobb vállalatok, koncernek is kihasználhatják ezeket a lehetőségeket legális és illegális módon is. Vagyis itt nem csak a KKV-k a célcsoport, és itt nem csak arról van szó, hogy hány ö, újonnan alapított vállalkozás születhet ezáltal, hiszen itt valódi munkahelyeket szeretnénk teremteni, és figyelembe kell venni azt is, hogy ezeket a munkahelyeket milyen célokból teremtjük. Köszönöm ezt az eszmecserét még egyszer, és azt gondolom, hogy az árnyék előadóval is fogunk beszélni, és ezután még a jogi bizottsági kollégákkal együttesen alakítjuk ki az álláspontunkat. De természetesen a, jog, a Júrinak is segíteni fog az, hogyha tőlünk világos jelzés jön. Köszönöm szépen. Még egy rövid felszólalás Kurcultól a Just főigazgatóság részéről néhány szóval. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most azt hiszem, hogy nagyon sokan mondták el, hogy mennyire csalódottak, mi is csalódottak vagyunk a magunk részéről, hogy nem tudtuk bemutatni ezt a javaslatot, ugyanúgy, ahogyan az IMCO-ban erre lehetőségünk volt, lehet, hogy sok félreértést tisztázhattunk volna, hogyha sikerült volna egy ilyen lehetőséget teremteni a számunkra. Az előadó asszony is említett számos témát, amit tisztázni szerettünk volna. Nagyon meglepett minket az, hogy ilyen aggodalmakat hallhattunk ezek nem igazán megalapozottak a javaslat alapján. És a javaslatban teljesen világos az is, hogy a vállalati alapítás szerinti tagállam vezeti a nyilvántartást. Tehát itt nem lehet fiktív vállalkozásokat csak úgy alapítani. Nagyon biztonságos online folyamatok már léteznek 26 tagállamban is. Ugyanez érvényes az adóztatási kérdésekre is. A e, javaslat ezzel is foglalkozik mélységeiben. Számos éve az ECG már e, lehetővé teszi azt, hogy a telephelyet e, felosszák, számos tagállam érintett ebben, többek között az előadóasszony tagállama is, ott is lehetséges ez a megosztott telephely alapítás, és ez önmagában nem jelent adóügyi problémát. Az adóhatóságok megvizsgálják azt, hogy hol vannak a telephelyek, a hivatalok, és ilyen formában állapítják meg az adó felelősséget, vagyis az adó kötelezettség helyét, vagyis itt semmi nem változik még folytathatnám, számos más elemet is megvilágíthatnék, de attól tartok, hogy erre nincs időnk, úgyhogy itt most meg is állnék. Köszönöm szépen. Stánuk asszony. Ami azt az érvelést illeti, hogy a telephely felosztása már sok ö, a székhely és a telephely ketté válik itt, valamennyi tagállamban ez elismerésre kerül, de az Európai Bíróság ezt a lehetőséget a legújabb határozatában nagyban korlátozza, mivel itt a regisztráció szerinti tagállamban való tevékenységet sokban korlátozza azért, hogy ne lehessen adóelkerülésre lehetőséget nyitni, vagyis itt az Európai Bíróság javított ezen az anyagon, és itt nagyon sok alapvető témakörben méreható elemzéseket is folytathatunk, illetve a hatástanulmányokra utalhatunk, amelyek már megvannak ezekben a tagállamokban. Köszönöm szépen. Most előkészülünk a szavazásra. Nos, az ütemterv, az időrendi táblázat erre a jelentésre a következő. A módosítók benyújtásának ebben a témában történő benyújtása május 4-e déli 12 Május 28 a, ezeknek a megbeszélése, és június 23-án fogunk az employmentben erről beszélni, a júliban pedig szeptember 15-én. Most pedig elérkezett az idő arra, hogy a szavazást előkészítsük, és ez nagyon hosszú lesz ez a szavazás ma. Well,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 Elnök asszony, mielőtt elkezdjük a szavazást, még röviden szeretném megjegyezni, meg, szeretném megjegyezni valamit. Új tag vagyok itt, és lehet, hogy itt több, több mindenhez még hozzá kell szoknom, de mégsem tudom azt elfogadni, hogy kevesebb, mint 24 órával ezelőtt kaptuk meg ezt az anyagot. 130 órát kaptam meg tegnap este 9-kor, és ez elfogadhatatlan ez egyszerűen elfogadhatatlan. Végig kell gondolnunk, hogy így lehet-e érdemben dolgozni egyáltalán, mivel komoly dolgokról kell szavaznunk. Köszönöm. Mr. Martin? Oui, merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony, ugyanez a megjegyzésem, mint az előttem szólóért, de a nyolcas ponthoz nem is kaptunk egyáltalán szavazólistát. Hogyha esetleg a titkárság ezt eljutathatná hozzánk még. to Mr. Martin. Uh, it was sent. Martin úrnak mondom. Anastasia Mitronáció kolléganőnk tegnap este kapta ezt meg, úgyhogy elméletileg önnek is meg kellett volna ezt kapnia, és a többiek is rákérdeztek, hogy miért kapták meg ezt az anyagot ennyire későn. Hát azért, mert a csoportokban, a frakciókban erről még folyt az eszmecsere. Az volt a kérdés, hogy hogyan alakítsák ki a kompromisszumot. Ugye ebben a parlamentben van egy élénk politikai élet, és emiatt időnként besűrűsödik a rend de azért remélem, hogy mégiscsak sikerrel járunk, és végigvesszük ezt a szavazási listát. Bőségesen rendelkezésünkre áll erre az idő, úgyhogy nem kell sietnünk. Manur elnök asszony, azt hiszem, hogy a kollégák aggodalmait nagyon komolyan kell vennünk. Marian Hacking ttp kapcsolatos jelentését venném például tucatjával, százával, ezrével kaptuk az e-maileket. Hogyha most azt mondjuk, hogy ezt lóhalálban végigveszük, jó, ugye az árnyék előadók a kompromisszumra törekedtek, nem minden alkalommal sikerült ez, de hogyha most nem vagyunk képesek arra, hogy az egészet ellenőrzésünk alatt tartsuk, akkor, akkor ez az egész elfecsélet munka legalább ezt kellene a következő ülésre elhalasztani, hiszen itt nem hajt minket a tatár, számos más szakbizottság is foglalkozik ugyanezzel a témával, és nem tudom, hogy mi történik most a kompromisszummal, nem tudom, hogy mi volt a kompromisszum, ez egy nagyon fontos terület, ezt elhalaszthatnánk? Legalább ezt? Az időrendi táblázatunk ezt nem teszi lehetővé vagyis ma ebben döntenünk kell, és természetesen a politikai csoportok feladata az, hogy az egyes tagok képben legyenek a kompromisszumokról, és meglegyen az elképzelés, hogy hogyan szavazzanak. Ez nem a szakbizottság feladata. Még mindig várunk néhány tagra, de most megadom az utolsó lehetőséget, Prokúr, hogy felszólaljanak melyik napon fogja az INTE meghozni a döntést, melyik a legutolsó határidő a döntésre. Ez a, ez a ez dönt arról, hogy mikor van már túl késő. Az INTE mikor fog erről dönteni? Május 7-e Május 7-én. El, előtte lesz ülésünk? Május 7-én? Előtt. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az elnök asszony, de azt hiszem, hogy április 15-ig ezt le kell zárnunk, ezen a napon le kell zárnunk ezt, és meg kell hoznunk az eredményt, és át kell küldenünk az intének. Ez nem tőlünk függ, ezt nem tudjuk befolyásolni, mivel nem mi vagyunk ennek a felelőse. Nem hiszem. Az intett tagoknak mi a határideje? Április 15 a módosításokra? Ez akkor nagyon rövid. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdését, de az Inte május 6-án és 7-én szavaz, és mikor lesz a következő szakbizottsági ülésünk, kérdezi? Akkor a mi ülésünk? Miért ne szavazunk 16-án? Hár, ez az Intel előtt három héttel van. Nem ö, változtathatjuk meg az intel a rögzített határidőt, ezt tiszteletben kell tartanunk, mert hogyha ezt most megváltoz, elkezdjük megváltoztatni a, a határidőket, de igen, ez lehetséges. Egy nappal később már lezárhatjuk ezt mi is. Ez csak egy hozzáállási kérdés. Steinruck asszony. A mai, megvan a mai szavazásunk, és megvan a, az ütemtervünk, ezek, ezeket meghoztuk már, ezeket a dátumokat, és mi csak egy frakció széthúzása miatt nem szeretném az egészet felrúgni, mert az én frakcióm igenis meg tudta beszélni a végeredményeket. Tehát a tapasztaltabb kollégák tudják, hogy gyakran szükség van arra, hogy a legvégéig várjunk, az utolsó percek kivárjunk, mivel uh, nagyon különbözőek ezek az álláspontok az egyes frakciókban, és a végén még muszáj finomítanunk, muszáj tárgyalnunk az utolsó pillanatban, hogy a lehető legnagyobb mértékben megszülessen a közös nevező. Ezért történt ez így, ilyen szoros határidőkkel. Elnök, elkezdjük a szavazást. Marian Harken véleménytervezetével kezdünk. One. A 107-es módosítót visszavonták, ezért a hatos módosítóval kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás, most már lezártam, mondja az elnökasszony. Gondja van a szavazókártyával, mivel igen szoros az eredmény, ezért még egyszer ellenőrizzük. Uh, we'll start from scratch. And... Uh, Kezdjük újra. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. There are too too many. A néppárt részéről ketten, kettővel többen szavaztak, és a szocialisták részéről is kettővel többen szavaztak. Still one too many. Még mindig egyel több szavazat van. Na most rendben van. Elutasítottuk. Egy szavazattal elutasítottuk. Amendment 7. Hetes módosító. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Rendben, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A néppártól egyel többen szavaztak. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. kilences. mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. tizenhármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. We go directly to compromise B. B kompromisszum következik. Nem, nem. A 24-es módosító mellette ellene ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A néppártól egyel többen szavaztak, most rendben van. Igen, elutasítottuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 25-ös módosító, megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 28-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A néppártnál egyel többen szavaztak. Uh, it's carried. Elfogadtuk. 29-es. Mellette. Nem, nem, bocsánat, ez uh, okafogyottá vált, C kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a célkompromisszumot. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor 43-as módosító a következő. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Következik a 45-ös mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mm, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E kompromisszum, ellenőrizni kívánják az 55-öst, rendben. Lezárom. Elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán ugrunk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 68-ast. Lezárom a szavazást. Néppártól egyel többen szavaznak. Elfogadtuk. 69-es, kiesik, igen. F kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 81-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Rendben, ellenőrizzük a 80-ast. Megnyitom a szavazást. Néppártól egyel többen szavaznak, most rendben. Lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nine. Amendment 96, those in favor. 96-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 96-ost, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. 97-es. Kiesik, igen. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, 99-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szádötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum nem, ezt visszavonták. A 107-es módosítót visszavonták, tehát így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni kívánják az így kompromisszumot? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százhuszonkettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 124-es és 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük. A 124-esről és 125-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. J kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száz negyvenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 141-est, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 145-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 147-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Százötvenes. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadtuk. 151-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 156-os. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Lezárom. Elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell, sajnálom. Lezárom a szavazást. It's rejected. Elutasítottuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, nem, nem, nem, ez okafogyottá vált, bocsánat. Tehát akkor 158-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig Brock I would like to ask the... Something is forgotten. Szeretnék kérdést feltenni, valami kimaradt, elfelejtettük. Az F kompromisszumban az áll, hogy azon a lépéseket kell tenni a tagállamok jogát biztosítva a jogalkotásra. Nem tagállamok azon jogára, a tagállamok és az EU jogalkotás jogáról kéne, hogy szót ejtsünk, hisz itt jogalkotási hatáskörről van szó az Európai Unión belül, amelyet nem vesznek figyelembe. Nem hiba az, hogy magunkat kizárjuk? Szerintem azon lépéseket kell tegyünk a tagállam és az EU jogalkotási hatásköré érdekében. Nem volna észszerűbb így? Harkin asszonynak adom meg a szót, aki jelentéstevő az ügyben. Köszönöm. Itt a szerződések 14. cikkéből idézünk, tagállamok jogalkotási joga, stb. a közszolgáltatók területén. Ez nem zár ki senkit, per definíciószem, pusztán az európai szerződések 41-es cikkéből idézünk egy az egyben. Tehát itt az EU jogszabályalkotás sérült. Például például a, a víz vagy a, a hulladékkezelés az Európai Uniós jogalkotási hatáskör. De hát ön, ra, önöken áll. If you own rights, ha kizárjuk a saját jogainkat, ám tegyük. Elnök, azt úgy tűnik, hogy szóbeli módosítóval élünk a szavazást után. Tekintettel arra, hogy az INTA szakbizottság véleménye majd az INTA-ban ezt, de most szavazzunk. Thank you, Köszönöm a véleménytervezet módosított formájáról szavazzunk, megnyitom a szavazást. And we are, EPP has one too many. Népárt egyel több szavazóval bír, mint kéne, most rendben van. Elfogadtuk. 30 plusz szavazat, 18 negatív. That's idiots. Mr. Brock. Brock úr. Az Európai Unió in die Gesetze der Amerikaner schreiben? Ist doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Elképesztő ostobaság, mondja Brock úr. I have a question to Mr. Brock. Mr. Brock. Egy kérdésem van Brock úrhoz. Brock úr. Ön jegyzőkönyvbe akarja tetetni a megjegyzését? Yes, we heard it, but you... Igen, hallottuk, de gondolom nem akarja, hogy jegyzőkönyvbe tegyük. Akkor nem hallottuk. Haladjunk tovább az elektronikus szavazással. The next one. Következő. Hmm. Következő a tengerészekkel kapcsolatos anyag. Készen a jelentés szervezetre. Az Európai Parlament és a Tanács irányelv javaslata a tengerészek kapcsán az irányelvek módosításáról van szó. A 39-eset visszavonták, 39-es módosítót, ezért közvetlenül a jég kompromisszumra térünk, támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel rátérünk a tízes módosítóra, és a 42-esre, amelyek azonosak támogatja, ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. A 11-es és a 43-as módosítóra térünk, támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító és 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 és 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 és 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadó. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. Ötös cikk 16-os és 50-es módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadó. 8-as cikk 17-es és 51-es módosítás és a PES 18-as, ez mind egy szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A PES 2 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. PES 5 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pes 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös preambulum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elutasítottuk. Elnézést. Már lezártuk a szavazást. Ez az eredménye. De késve szavaztak. A gépet zártuk le. Akkor még egyszer. A PES 7-ről van szó, tehát mert megnyitom a szavazást. PES 7. Egyre több. Ez a szendi. Lezárom a szavazást. Ez nem a gép. Elutasítottuk. Vers 8 Még egy esély mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es a válluk, ezért a 25-ös módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadta. E kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 34-es is ide tartozik, rendben van? Igen. Pest 12, nem. A G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harminchatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most rátérünk rögtön a végső szavazásra, mivel a 12-es preambulumról nem szavazunk, és a 18-asat visszavonták, vagyis az egész jelentés tervezett módosító anyagról szavazunk, Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, ezért lezárom. 47, 5 ellenében. Akkor most következik a határozat tervezett, tehát kapcsolatos tárgyások megindításáról mellette összesített szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a tanácssal való tárgyalások elindításáról fogunk szavazni a 73-as alapján történő szabályok szerint. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Megvan a 28 tag. 51, gratulálok Molan Setyi asszonynak. Yes, please, madam. Seki asszony, parancsoljon. Elnök asszony, engedje meg, hogy mindenkinek megköszönjem a különböző frakciók előadóinak, megköszönjem ezt a munkát, hiszen ez óriási közös eredményünk. morning, maybe you could announce it even We'll now vote on the draft opinion on the... Megyünk tovább, véleménytervezet. Az EFSA stratégiai befektetési alaptárgyában két módosítót visszavontak, a kettes 238-as és 284-es. Kezdjük. A 204-essel mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel. Lezárjuk. Elfogadtuk. Géza kompromisszum mellette, ellene Elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 216 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 217 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 218 okafogyott, 219 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 220 mellette ellene tartózkodók ezt géppel nézzük meg. 220, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elvetett. 221 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 222 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 230 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 231 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt géppel ellenőriznünk kell. 14, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 2.32 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Mária kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. megyünk egyből 245-re. Kettő 38-at visszavonták. 245 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 246 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 247 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 248 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 249 mellette, ellene tartózkodók elvedettük. 251 mellette, ellene tartózkodók elvedettük. 253 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 250 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 252 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 255 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 254 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 256 mellette ellene ezt géppel ellenőriznünk kell. Megnyitom. Egy néppártival több van, mint lehetne. Most lezárom. Elvetettük. MA kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nóra kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk. 269. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 270 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 271 mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 272 mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 273 mellette, ellene, tartózkodók, ezt képpel elnőzzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Olga kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 283 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 282 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 284-et visszavonták, úgyhogy megyünk tovább a pál kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodók képpel nézzük meg. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 290 okafogyott. 291 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 2 92 mellette ellene. Ezt is géppel meg kell nézzük. 292 ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Q kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 2299 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 300. Ellenőrizzük a 299-et, visszaléptünk, megnyitom az ellenőrző szavazást, lezárom, elvedettük. 300. Mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. Elvedettük. 301 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvedettük. 302 mellette 3-2-3-6 egyben van, mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 303 mellette, ellene, tartózkodók, géppel meg kell nézni. Megnyitom az előszavazást, lezárom, elfogadtuk 304 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 305 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 307 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Háromszáznyolcat Szavazzunk róla? Igen. 308. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 17 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 309. Oka fogyott? Nem. Szavazni kell róla. 309 mellette ellene tartózkodok, elvetettük. 310 mellette. Nem, okafogyott lát. Ez okafogyott. Akkor megyünk tovább. 312 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 313 Szavazunk róla? Igen, mellette. Ellene tartózkodok, elvetettük. 316 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 315 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 314 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 317 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 318 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 319 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 320 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell géppel. 320. Lezárom. Elfogadtuk. Robert kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 325 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 326 mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell 326 mellett nem. Megnyitom az általános, szóval lezárom. Elfogadtuk. 328 328 mellette ellene tartózkodók elvetettük. SA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nem, bocsánat. Nézzük meg ezt is géppel. Nehéz volt látni a kezeket. Lezárom. erős többsége, ezt lehet, hogy többen nem jelezték. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 334 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 336 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 338 mellette ellene tartózkodó elvetett. 341 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 342 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ...342 ellenőrző géppel lezárom. Elvetettük. ...343 mellette, ellene tartózkodó, elvetettük. 344 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük. And uh, the vote is open. Megnyitom. Lezárom. It's carried. Elfogadtuk. 345 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 346 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 347 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 348 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 349 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 350 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 351 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 351-est. Megnyitom. Szavazzanak. 351. Azt ellenőrizzük, lezárom. Elfogadtuk. 352 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 353 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 354 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 354 megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. Nagy többséggel. 355. Okafogyottá vált. 356. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 357. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 358 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Ellenőrizzük a 358-at. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 359. Mellette ellene tartózkodók elvedettük. 360 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 361 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 362 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 360. Ellenőrizzük. Lezárom. Elvetettük. 363 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 364 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 365 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 366 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 367 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 19 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, aladár kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük a 27-es géppel. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 28 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 29 mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. 29 gépi szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes a 19. oldalon. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 39-es géppel, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. BA kompromisszum mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk. Cecília kompromisszum mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk. 50-es módosító. Mellette ellene tartózkodó, elvetettük. 51-es mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 52-es. Mellette, ellene, Ötvenkettőt kezdjük előről, ja, elakadtam mellette ellene tartózkodók elvetettük. 53 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 54 mellette ellene tartózkodó elvetettük. 55 mellette ellene tartózkodó, elvetettük, 56 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük, 57 mellette, ellene, tartózkodó elvetettük, 58 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve, 59 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. Ellenőrizzük 59 géppel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 60 mellette ellenem tartózkodó. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 60-ast. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 61. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 65 mellette, elleme, tartózkodók, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Oka fogyott. Dénes kompromisszum mellette, ellene, Tartózkodók. Elfogadtuk. Persze. Mindenki tegye magasra a kezét, kérem. Bár fárasztó lehet a sok szabadás. Ferenc, nem, elemér kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 92 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 93 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. 96 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. 94 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadó. 95 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodók nem látom géppel 97 megnyitom lezárom elvetettük 98 mellette ellene tartózkodók elvetve. 99 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 100 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 és 100 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ferenc kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodók elvetve. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem. 113 ellenőrizzük megnyitom, lezárom, elvetettük. 114 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 114-est is. Megnyitom, Lezárom. Igen, elvezettük. Nem működik? Megnyerték a választást. Legalábbis a szavazást. 116. Mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette, okafogyottá vált. Megyünk tovább. 115 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Géza kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. 136-os mellette ellene tartózkodók elvetettük. 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Géppel ellenőrizzük a 135-öt, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Hetes, okafogyottá vált, 137-ig végig, mellette, ellene, tartózkodók Ezt szerintem megint csak elmerőznünk kell. 137 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 138 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük 139 bezárom elvetettük. 140 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 9. Nem, nézzük meg a 141 géppel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hedvig kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. HA kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Nem, elmérőzzük a 151-est. Megnyitom. Elfogadtuk. kettő mellette. Ellene tartózkodók Elvettük. 155 mellette ellene tartózkodók elvedettük. három mellette ellene tartózkodók elvetettük. 154 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 160 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 158 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 156 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Ellenőrizzük a 156-ost. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. hét mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 159 mellette. Ellene. Tartózkodó elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem ellenőrizzük a 161-est, megnyitom, lezárom, elvetettük. Tízes. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 164 mellette ellene tartózkodó elvedettük. 11 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 163 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 165 mellette, okafogyott lett. 166 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 167 mellette, ellene tartózkodó. Elvezettük. 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem ellenőrizzük 168-ost. Megnyitom, most meg lezárom, és elvetettük. 169 mellette ellene tartózkodók elvetve. 170 mellette ellene tartózkodók elvetve. 173 mellette ellene tartózkodók elvetve. Ellenőrizzük 100 73, megnyitom. Lezárom. Jócskán elfogadtuk. Százhetvenkettő. Mellette? Ellene? tartózkodók. Elvetett. Ellenőrizzük 172. Megnyitom. Most lezárom. Elfogadtuk. 174. Mellette. Nem, bocsánat, okafogyottá vált ez. Imre kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 182, 34-es oldalon vagyunk. kettő, ugye még egy? Mások, onnan más oldal van, mindegy, mellette, ellenem tartózkodók elvetve. 183, 184 és 185 azonosak mellettük, ellenük tartózkodó elvetve. 186 mellette ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 190 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nem, elvedettük. 187 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 188 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 189 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 191 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 193 mellette ellene tartózkodó elvetettük. 192 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 194 mellette ellene tartózkodó elvetettük. 195 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 198 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 196 okafogyottá vált, megyünk tovább, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 199 okafogyott, 200 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 201 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 202 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 203 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. És most a véleménytervezet egészéről szavazzunk géppel. Természetesen megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 35 igen, 6 nem szavazattal. Nem tudod szavazni? Megismételjük a szavazást? Akkor megismételjük tehát? Have you all voted? Szavaztak? Kérem, hogy szavazzanak, lezárom. 37 a hat ellenében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Szeretném megköszönni hálásan mindazoknak a frakcióknak, akik a dokumentum érdekében dolgoztak, egy gyorsított eljárásban, sikerült ledolgozni. Fontos volt a visszajelzések és együttműködés. Köszönöm a munkát a jelentéstevőknek, árnyékozóknak, tanácsadóknak. Köszönöm. We'll go to the draft. Folytassuk. A gazdaságirányítási keretről fogunk szavazni. Ez kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhármas módosító. Okay, compromise Na, akkor először a G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as. Amendment 20. 23-as, bocsánat. Amendment 26. 26-os módosító.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 Are you ready to vote on amendment 20? Tehát készen állnak a 24-esről fogunk szavazni mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. A 24-es módosítóról megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. A szociálisták részéről egyáltalán szavaztak. Elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es. Nem. Compromise C, those in... C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. R. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Amendment 60. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 61-es, tehát megnyitom a szavazást. And now the vote on... Lezárom. Elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, igen. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Amendment 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzisz, ellenőrizzük a 79-est. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. Jé, kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93-as? Nem, 94-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Sorry. Nem, nem, bocsánat. No, it was, it, it was uh, not rejected, it was carried. Elfogadtuk. Amendment 96. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Amendment 108. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 108-as jó, rendben, ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Amendment 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 120-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es és 121-es és 122-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 123-as és 124-es együtt mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Compromise Q. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. 139-est ellenőrizzük. The vote is... Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 140-est is. Megnyitom. 140-est mondod. Lezárom. Elutasítottuk. S kompromisszum. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Compromise A. A yeah. Compromise A. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És végül a záró szavazás következik a módosított anyagról, állásfoglalás tervezetről, tehát megnyitom a szavazást elektronikus formában. Mindannyian szavaztak, lezárom. What's the problem? Are we too... Mi a gond? A franciából ö, valami mást hallottam, ö, nem volt egyértelmű, ez név szerinti szavazás kell, hogy legyen, úgyhogy kérem, hogy kezdjük újra. Elnök, rendben, megnyitom a szavazást. Tehát záró szavazás erről a véleménytervezetről. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel. Yes, are you ready for the vote? Mindenki készen áll a következő szavazásra? Are you all ready for the vote on Akkor mindenki készen áll a szavazásra az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos véleménytervezet kapcsán. Úgy látom, hogy igen, mindenki készen áll. A 176-os módosítóval kezdünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 78-as okafogyottal vált. Nem. Akkor erről szavazunk. 178-as módosított mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnézzük elektronikusan a 178-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 179-es módosító támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es módosító támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadva. 181-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 181-eset megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást most. Elfogadtuk. 182-es módosító támogatja, ellenzi. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. Megnézzük a 182-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 183-as támogatja, ellenzi, tartózkodás, nagyon kevesen emelik a kezüket, akkor még egyszer kezdjük. Ki támogatja a 183-as módosítót? Mert ellenzi tartózkodás elfogadva. 184 mellette. Ez ugyanaz, igen. A 185-tel azonos. A 184 és a 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mihály kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt megnézzük, a 16-os módosítót megnézzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Nóra kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. Otto kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 189-es és 23-asról együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 190 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük a 190-eset. Lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Péter kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, elnézést mondja az elnök asszony. Bocsánat. Igen, fordítva van. 192-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Robert kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tibor kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító és a 199-es együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást. 29 és 199-ről. 29 és 199, tehát most lezárom a szavazást elutasítottuk. Harmincas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ubul kompromisszum. A 32-eset még megnézzük előtte. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ubul kompromisszum mellette, ellene, támog, tartózkodás, elfogadtuk. Viktor kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt megnézzük, a 39-eset megnézzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 211-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zoltán kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es visszavonták, 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es és a 219-es és a 220-as, erről a háromról szavazunk most. Nem, mégsem. A 47-es és a 219-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, és a 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, a C aladárcetil mellette ellene tartózkodás elfogadva, a D mellette ellene tartózkodás elfogadva, a E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellette. Ez ugyanaz, mint a 226-os, akkor erről egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Aladár Ferenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es és a 228-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200, 229-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük a 200. 30-asat, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ez a végeredmény. 56-os módosító, a 232-es és a 231-esről es egyben szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük az 57-es módosító elektronikusan. Mm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aladár Géza kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A AH kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 238-asat visszavonták, úgyhogy a 62-esre térünk rá, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. A I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva hatosról még szavaznunk kell. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Megnézzük a 68-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 241-eset megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kétszáznegyvenes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnézzük a 78-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 78-asról elfogadtuk. A 244-es fogyottá vált 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as volt. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80 nem. 83-as, megnézzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. 83-as. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. 84-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 85-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás azt hiszem, hogy ezt meg kell néznünk, megnyitom a szavazást. Most lezártam. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnézzük a 86-ost.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 90, a 93-as okafogyott, és 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. A 101-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt azt hiszem meg kell néznünk. 105-ös, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás a 108-asat is meg kell néznünk. 108-as tehát, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A J. Aladár János kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 248-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, elnézést, elfogadtuk. Ezt megnézzük. A 121-est mellette. A 120-asról van szó inkább. 120-as. Megnézzük a 120-ast elektronikusan. Lezárom a szavazást most. Igen, elfogadtuk. 100 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 122-es és 123-ast visszavonták, 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 126-os mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva azt hiszem. Megnézzük a 128-ast? Megnézzük, hogy biztos legyen. Megnyitom a szavazást, és most lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Ez a 128-as volt, ugye? Most a 249-es jön. De mindegy, mert akkor is elutasítottuk. 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 250 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138-as mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük. 138-as. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A. Aladár kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 141-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 141-est megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 142 kettes okafogyottá válik, hármasra térünk rá, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 144-es mellette, ja, ez okafogyottá válik. Most jön a 145-ös. Nem, nem, nem, nem válik okafogyottá. A 144 volt szavaznunk kell. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük. Nem volt világos. 149-eset megnézzük. Most lezárom a szavazást elfogadtuk egy szavazattal. 150-es módosító mellette az okafogyottá válik. C, Cecil kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ö, ismételjük meg. A C kompromisszum mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ferenc kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es szóbeli módosító. A 7 helyet beírjuk, hogy 5, ez a bizottsági szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 163-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Géza kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K. Károly kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lajos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, és a 175-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a teljes véleménytervezetről szavazunk. Megnyitom. Nem. Elnézést. Készen állnak a szavazásra? Most pedig lezárom a szavazást. 49-en mellette szavaztak. Azt hiszem, hogy mindannyian megérdemeltük az ebédszünetet. Nem, de? Köszönöm szépen, délután találkozunk, remélem, hogy délután is eljönnek, mert lesz egy mini szemináriumunk a gyermekszegénység témájában. Ez nagyon fontos hozzáadott értéket jelent a részvevők számára, az ő számukra, akik eljönnek, és a mi számunkra is. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a szavazás maraton, Morán Satyé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez nagyon komoly teljesítmény volt. Három órán keresztül elnökölt az elnökasszony a szavazást, tökéletes munkát végzett az elnökasszony. Köszönöm, köszönöm.